bizottság eh, elé eh, kerül ez a kérdés majd. Megkapták a eh, napi rendet, és ezzel kapcsolatban van-e bármilyen megjegyzésük? Nincs. A jegyzőkönyvekkel kapcsolatban sincs, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. Rátérünk az első napirendi pontunkra ma délután, ez pedig